Kekainen beszédevi kolléga, Sarbu kolléga, ők a halász flották ügyében tettek nyilatkozatot. A 123-as szikke az eljárási szabályzatnak érvényes ebben a tekintetben, és ezt a szöveget ezért továbbítjuk az aláírók aláírásaival, és a jegyzőkönyvbe is betesszük. A 62 per 2010-es Shenshin belé Anibó Kelly és Takkula nyilatkozat pedig a különböző sport ágak támogatásáról szól. A 123-as cikk értelmében ezt a nyilatkozatot is továbbítjuk még a mai ülés alatt az aláírt papírral. Ke- Kelly úr kíván megszólalni 30 másodpercben. Köszönöm szépen. Az aláíró társaim nevében, Ivo Bellet, Mary Hannibal, Hannu Takula nevében. Köszönöm szépen valamennyi kollégának, hogy aláírták a nyilatkozatot, és fontosnak tartom, hogy az aláírók majdnem 50%-a nő, Köszönöm ezt a hozzájárulást. Köszönöm Jön Színésennek is az együttműködést. Talán ő is ejt majd néhány szót erről a témáról. Ö, hogy bizonyos sporteszközök a karácsonyfa alá kerülése ügyében támogatták javaslatunkat. Köszönöm, akkor rátérünk a következő a 61-es számú nyilatkozatra, amit Bita Thompson, Elizabeth Lynn, Ilda Figueiredo, Karim Delli és Jacek Protasiewicz nyújtottak be a hajléktalanokkal kapcsolatos EU stratégiával kapcsolatban. Deli kolléga kért szót majd.